Uh, Jó reggelt kívánok mindenkinek! Az elnök asszonynak elfoglaltsága van, ezért uh, a koordinátorok döntésére vonatkozó tájékoztatást majd ő tartja meg néhány perc múlva, amikor visszatér. Addig pedig úgy döntöttünk, Bosztinárú úr tarthat egy kis bevezető tájékoztatót a saját véleményéről. Köszönöm szépen, elnök asszony! Kedves kollégák! Mindenek előtt szeretném tájékoztatni önöket arról, hogy a munkaanyag, amely a szakbizottságunk tevékenységét foglalja össze az elmúlt években, most van szerkesztés alatt még, a következő ülésen rendelkezésre fog állni. Most a következő néhány percben szeretném összefoglalni a véleménytervezetem főbb megállapításait, a következtetéseimet. A korábbi tevékenységünk inspirált engem ennek a véleménynek az elkészítésére, és elsősorban az EU állampolgároktól érkező petíciók, amelyek e, az környezetvédelemmel és konkrétan a biológiai sokféleséggel függtek össze. A PETI szakbizottság miért kell, hogy foglalkozzon ezekkel a kérdésekkel? Véleményem szerint mindenek előtt azért, mert a petíciós szakbizottságot az EU polgárok nagyon nagy számú petícióval keresik meg a biodiverzitás témakörében. Nem csak, hogy szakértelemmel rendelkezünk, hanem sok ismeretünk van azzal kapcsolatban is, hogy a biodiverzitást hogyan befolyásolta a közelmúltban az, hogy sok a hiányosság a jogszabályok végrehajtásában, és gyenge a felügyelet úgy a tagállami oldalon, mint az Európai Bizottság részéről. Sok környezetvédelmi tárgyú petíció érkezik az összes EU tagállamból, amelyek azzal foglalkoznak, hogy az EU irányelveket nem hajtják végre a tagállamok. A jelenlegi jogszabályok és biodiverzitással kapcsolatos programok nem kerülnek megfelelő megvalósításra. Az EU cselekvési terv hivatott foglalkozni azzal, hogy 2010-ig hogyan lehet lelassítani a biológiai sokszínűség romlását. De nem, igazi receptet nem kínáltak a az EU elismeri azt, hogy sok a hiányosság, és nagyon valószínűtlen, hogy 2010-ben sikerül elérni a célt, azaz megállítani a biodiverzitás romlásának a tendenciáját. 2010 utáni intézkedésekre van tehát szükség. Készül ez a terv, és múlt héten tulajdonképpen el is, elénk is tették. Az élőhely típusok 80%-a, amelyeket a Habitat irányelv véd, kedvezőtlen státusz kaptak. Mint egy 40%-a az madár irányelv alatt védett madárok, madaraknak is kedvezőtlen státusz került besorolásra. Egyre több a negatív gazdasági és ökológiai hatása van ennek a romlásnak. A biodiverzitás és az ökoszisztémák romlása komolyan veszélyezteti az emberi társadalom, a planéta megfelelő működését. A madár, illetve a habitat irányelvek jelentik az alapját a Natura 2000 eh, természetvédelmi helyeknek. És eh, mint egy 70% ennek a területnek eh, tartozik azokhoz a területekhez, ahol az EU komoly fellépést szervez. A Natura 2000 területek és a természetvédelem alá tartozó területek kapcsán azonban utalnunk kell más olyan EU jogszabályokra, mint például az, Euró, a, a környezeti hatásvizsgálatok, azután a víz keret határozat, az erdők gazdálkodása, a halászat, az akvakultúra, a mezőgazdaság területén lévő eh, jogszabályok. Az 2010-es biodiverzitási célokat nem érjük el. A biodiverzitás csökkenésének a sebessége pedig azt jelenti, hogy sürgető fellépésre van szükség. Mi legyen a megközelítésünk? Először is sok a kétértelműség, még több EU rendelkezéssel, jogszabályjal kapcsolatban. Nem pontosan ültetik át az irányelveket, és nem megfelelően felügyelik az EU szabályok betartását, az irányelvek végrehajtását. Ha továbbra is ez lesz a helyzet, akkor aláássuk az EU környezetvédelmi jogszabály rendszerének a hitelességét. ahelyett, hogy az arányosság elvének megfelelően és az elővigyázatosság elvének megfelelően járnánk el, szűk látókörű gazdasági szempontokat követnek a nemzeti hatóságok, különösen akkor, amikor nagy cégek, erős pénzügyi lobbik és nagy érdekek játszanak közre, vagy játszanak szerepet. Miután még mindig nincs megfelelő összehasonlítási alapunk, hatékony, következetes, szisztematikus nyomon monitoringra van szükség a jobb megoldáshoz. Mik a fő kihívások azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehetne javítani a jelenlegi helyzetet és javítani az irányelvek átültetését. Először is ezt az említett 17 ra vonatkozó hálózatot kell erősíteni. A beruházások kezelése sem kielégítő, ezt is javítani kell. A környezetvédelmi hatásvizsgálatok, stratégiai hatásvizsgálatok minősége nem megfelelő, különösen a biodiverzitás összefüggésében. A javaslataimat a jelentésem tartalmazza. Szükséges lenne az, hogy tanúsítsuk azokat a vállalatokat, amelyek eh, környezeti hatás és stratégiai hatás foglalkoznak. Azon egyszerű oknál fogva, hogy nagyon sokszor a nagy vállalatok kevesebb pénzt fizetnek a eh, hatásvizsgálatokért, a tanulmányokért, azonnal elkezdik a munkát, de azután nagyon gyenge minőségű lesz a munka eredménye, aminek azután drámai hatása lehet a biológiai sokféleségre. További előrépése van szükség a tekintetben, hogy a szisztematikusan eh, a környezetvédelem szempontjából sebezhető területeken elvégzett eh, tanulmányok eh, eredményeképpen olyan intézkedések szüksége szülessenek, amelyeknek a környezeti negatív hatása lehetőleg minimális. Az Európai Bizottság felügyeleti szerepét erősíteni kell. Attól a perctől kezdve, amikor az EU-t riasztják, hogy valamilyen kritikus dolog történt, az EU-nak rögtön reagálni kell. És ez az a pillanat, amikor intézkedéseket kell meghozni az EU tagállamainak. Automatikusan következnek be nagyon súlyos hatások és károk, hogyha nem megfelelő és nem elég gyors a reakció a tagállamok, illetve az Európai Bizottság részéről. Sokszor csak nagyon gyenge magyarázatokat kapunk arra, hogy miért omlik össze a biodiverzitás, és nem tudjuk utólag már korrigálni a helyzetet. A fellépé, felé, kell, fel kell lépni, és reagálni kell, hiszen a környezeti károsodás nagyon súlyos, nem csak az új tagállamokban, hanem még a régi tagállamokban is nagyon súlyos a helyzet. A bizottság csak nagyon ritkán vizsgál ki ügyeket eh, helyszínen, és ez eh, nem teszi lehetővé azt, hogy objektív véleményt alkosson a eh, petíciókról érdemben olyan petíciókról, amelyekkel kapcsolatban a szakbizottságunk is folytat vizsgálatot. Szembesülnünk kell azzal a valósággal, hogy a hivatalos válaszok, amiket kapunk a tagállamoktól és az Európai Bizottságtól, annyira bizonytalanok, annyira nem következetesek, hogy itt változásra van szükség. A petíciós szakbizottság igazából tehet valamit. Összefoglalva, problémák vannak a menedzsmentben, a finanszírozásban, a végrehajtásban, az értékelésben eh, ambiciózusabb eh, célokat kell kitűznünk, nagyobb elkötelezettségre van szükség. A környezeti hatásvizsgálók irányelv alapvetően egy eljárási jogi irányelv, rendkívül gyenge szintű a végrehajtása olyan területen, amelyek törékeny ökoszisztémákat vonultatnak fel, és a fő feladatokat kell meghatároznunk, ez pedig annak garantálása, hogy a természeti környezet, az építészeti, kulturális örökség is megfelelő védelmet élvezzen a e, nem észszerű infrastruktúrális beruházásokkal szemben. Erősítenünk kell az irányelvet, és lehetővé kell tenni azt, hogy korán lehessen reagálni jogalkotási kezdeményezésekről kell jelentést készíteni a Környezetvédelmi Bizottságnak, javítani kell a már meglévő elfogadott jogszabályokat is. Az a tanulmány, amelyet ősszel végeztünk, ugyancsak tartalmaz javaslatokat. A biodiverzitás határon átnyúló természetével is foglalkoznunk kell, helyi, regionális és nemzeti szinten egyaránt. A biológiai sokféleség és a környezet valóban határokat nem ismerő problémákat, és ilyen módon kell foglalkoznunk velük. Tenni kell tehát valamit annak érdekében is, hogy a jogi helyzet is javuljon a biodiverzitás határon átnyúló dimenziójának a kezelésével kapcsolatban. Rögtön befejezem, csak annyit még, hogy azt javasolnám, javasoljuk eh, az ENVI szakbizottságnak és az Európai Bizottságnak is eh, azt, hogy az intézményi kapcsolatainkat, az EU partnereihez és a szomszédainkhoz fűződő kapcsolatainkat erősítsük, és a jogi eszközeinket tegyük kötelezővé ezen partnerországok számára is. Ugyanis, eh, hogyha a biodiverzitás romlásáról beszélünk, és ha ennek oka az EU-n kívül van, jó, természetesen vannak problémák, gyengességek az EU-n belül is, de hogyha olyan problémák, mint a szennyezés, vagy nagy infrastruktúrális projektek az EU-n kívül valósulnak meg, akkor nincs semmilyen jogi eszköz a kezünkben, hogy fellépjünk, és próbáljunk valamit tenni a probléma ellen felhívom a kollégákat is arra, hogy a parlament is intézményi kapcsolatait kihasználva vegye fel a kapcsolatot ezügyben a partnereinkkel, és szülessen meg a megfelelő jogszabály ha az energetikával kapcsolatban is tudunk a határon átnyúló ügyekben, határon túli országokkal ilyen kapcsolatot, akkor a környezetvédelem területen is ezt meg lehet tenni törekednünk kell arra, hogy a jelenlegi európai jogszabályokat maradéktalanul végrehajtsák. A jogalkotásban, a jogszabályokban módosításokra van szükség, de a legfontosabb az, hogy koncentráljunk arra, hogy a tagállamok maradéktalanul hajtsák végre, ültessék át az irányelveket. Az Európai Bizottság felügyelje a végrehajtást, különösen akkor, hogyha hiányos a tagállamok általi végrehajtás. Köszönöm szépen, kérem, hogy reagáljanak az általam elmondottakra, megígérem, hogy minden javaslatot, módosítást be fogok építeni a véleményembe, amikor dolgozom majd a végleges szövegen, és már előre is köszönöm a figyelmüket, a hozzájárulásukat. Jövő héten már megkapják a biodiverzitásra vonatkozó véleményem tervezetét. Elnök asszony, köszönöm szépen, Bosztinár úr. Most pedig átadom az elnöki tisztet az igazi asszonynak. La eh, parola rappresentante della Commissione, François Kremer. François Kremernek adom meg a szót, aki a bizottság nevében szól. Parancsoljon. Dayton. Uh, thank you very much. Uh... Köszönöm szépen, elnök asszony. Itt a petíciós szakbizottságban már eszmét cseréltünk erről a véleményről. Természetesen mi is tisztában vagyunk azzal, hogy eh, nem tökéletes, nem jó a helyzet. 2010-ig szerettek volna megállítani a biológiai sokféleség romlását. Nos, pont ezen a héten vagy jövő héten egy új közleményt ad ki a bizottság, amelyben összefoglaltuk, hogy mit gondolunk a biodiverzitásról, hogyan szeretnénk tovább erősíteni az EU fellépését a biológiai sokféleség területén. Ez a klímaváltozás mellett a másik kulcsfontosságú probléma. Muszinar úr több problémát felvázolt. Ezeket mi is ismerjük. Ismerjük a panaszokat, a szerződésszegés miatti eljárásokat indított a bizottság, és ezeknek a száma a legmagasabb ezen a területen, a környezetvédelem és a természetvédelem területén. Időnként érkeznek petíciók, panaszok azzal kapcsolatban is, hogy nem megfelelő a tájékoztatás és ez részben azzal is összefügg, hogy mi sem kapunk mindig precíz információkat a petíciók kapcsán, és ilyenkor kiegészítő információt kell kérnünk. A bizottság hatalmas erőforrásokat kell, hogy mozgósítson a petíciók feldolgozására. Nagyon sok kollégám rengeteg időt fordít az ügyek vizsgálatára és időnként nagyon hatékonyan tudott fellépni a bizottság sok esetben. Emlékszem például egy konkrét esetre közelmúltban Lengyelországban, de meg tudtunk oldani egy nagyon súlyos problémát, és sok példát említhetnék. Nagyon fontos az, hogy proaktív legyen a fellépésünk. Ahogyan ön is mondta, működik egy kiváló hálózata a természetvédelmi területeknek, amelyek nem is igazából csak természetvédelmi területek, hanem több mint 25 ezer eh, terület tartozik eh, ebbe a hálózatba, a Natura 2000-be, ahogyan is mondta, ez az EU területének 17 százaléka, és ez már a fenntartható fejlődés jellemzi ezeket a területeket. Csak így tudunk hozzájárulni ahhoz, hogy valóban jó eh, kiváló szintű legyen a természetvédelem. Több tagállam eh, dönthet, eh, hogy mely területeket eh, jelöli ebbe a hálózatba, és akkor a megfelelő természetvédelmi megőrzési intézkedéseket már a tagállamoknak kell megalkotniuk, hogy teljesüljön a közös célunk, ami az, hogy jó státuszba kerüljenek vissza az élőhelyek a, és a, a flóra és a fauna. A közelmúltban is számos jelent jelentést adtunk ki, és a, az élőhelyek 50-60%-a van nagyon rossz helyzetben. Biztos vagyok abban, hogy a Natura hálózat segít majd a helyzet javításán, hogyha komolyan veszük az intézkedéseket, és megfelelő lesz a finanszírozás is. Ez egy rendkívül lényeges szempont. Vannak eszközeink, vannak programjaink, agrárkörnyezetvédelmi intézkedések például. Azt hiszem 20 milliárdot költöttünk a biodiverzitásra, a természetvédelemre. Ezeket az eszközöket hatékonyan kell, hogy használják, felhasználják a tagállamok. A bizottságnak nem könnyű a helyzete, hát bizonyos módon tudjuk befolyásolni a környezetvédelmi programok megvalósítását, és néhány programra tudunk hatást gyakorolni, megtesszük, amit tőlünk telik, de hát végül is a tagállamok szerepe a döntő. A megvalósítása, a végrehajtás gyengességeit is említette. Igen, hát korlátozott lehetőségeink keretében próbálunk eljárni, de hogyha a tagállamok nem járnak el megfelelően, és hogyha a gazdaság nem fogja fel, hogy az infrastruktúrális beruházások csak akkor lehetnek sikeresek, hogyha a természet és az ökoszisztémák szempontjából is fenntartható egy adott beruházás. Nos, ha ez nem tudatosul, akkor nagyon nehéz a helyzet a biológiai sokféleség szempontjából is. Reméljük azonban, hogy ezt így mindenki be fogja látni. Több intézmény intézkedés kezdeményezést tett a bizottság az elmúlt években. Szerettünk volna nagyobb egyértelműséget teremteni a már meglévő jogszabályokban is, a habitat, az élőhely irányát, például egy korszerű, kiváló jogi eszköz. Csak arra van szükség, hogy ezt pontosan és jól értsék. Nagyon sok iránymutatást adtunk ki, és két éve eh, ágazat specifikus iránymutatásokat is kiadunk. Eh, például a eh, kikötők, a torkolatvidékekre vonatkozóan, a szélerőművekkel kapcsolatban adtunk ilyen iránymutatásokat. Folyamatosan kapcsolatban vagyunk az érintett ágazatok képviselőkkel, képviselőivel és a Natura 2000 kapcsán és folyamatos a konzultáció. De arra van szükség, hogy ezek az ágazatok aktívan vegyenek részt a fejlesztésekben, a jobb eh, környezet érdekében. Sok projekt eh, esetében nem könnyű még azt sem, hogy megakadályozzuk a romlást, és ennél többre lenne szükség. A habitat irányelvnek ez a kiinduló pontja, megakadályozzuk a romlást, és ezért van kompenzáció. Jó, ez a minimum, és ezt próbáljuk garantálni, de ennél többet szeretnénk. Azt szeretnénk, hogy a projektek eh, ne csak, hogy a romlást eh, akadályozzák meg, vagy lassítsák le, hanem járuljanak hozzá a Natura 2000 célkitűzéseinek a megvalósításához. Ennyit tehát a létező jogszabályokról. És most eh, átadom a szót a kollégámnak, aki röviden a biológiai sokféleség kapcsolatos tevékenységekről fog beszámolni. Köszönöm, elnök asszony, nagyon rövid leszek. Szeretném megragadni az alkalmat, hogy ismertessem a parlamenttel a következő lépéseket a szakpolitikánk területén. Ahogyan elhangzott, a 2008 végén közzétett értékelés egy középtávú értékelés volt, és ennek az értékelésnek az alapján a bizottság kiadott, elfogadott múlt héten egy közleményt, január 19-én, ami tartalmaz egy jövőképet az egész Európai Unió számára, 2050-ig. Négy opciót tartalmaz ez a közlemény, középtávú célokat is, amelyeket 2020-ig kell megvalósítani. Eltérően ambiciózusak ezek az alternatívák, és reméljük, hogy a parlament segít a bizottságnak abban majd, hogy az EU számára kitűzött célok közül lehetőleg a legambiciózusabbak valósuljanak meg. Elindult a politikai eszmecsere, volt egy magas szintű konferencia a Madridban, e, ezen a héten, kedden és szerdán, tehát tegnap. A spanyol elnökség rámutatott arra, hogy mennyire fontos ez a kérdés, elkötelezett, eltökélt a tekintetben, hogy márciusban a tanács következtetéseket fogadjon el, amiket majd a tavaszi csúcs találkozó is elfogadna. Ez tehát a bizottság terve, stratégiája, és azért végén reméljük elfogadni a 2020 utáni stratégiát. Ebben a stratégiában a bizottság komolyan foglalkozik azzal, hogy hogyan lehet egy nagyon határozott, robusztus alap alapot figyelembe véve mérni majd a 2011 és 2020 közötti előrehaladást. Rendszeresen be fogunk számolni erről a tanácsnak és a parlamentnek. Emellett pedig a bizottság még az idén az év végéig elkészíti az európai ökoszisztémákkal kapcsolatos első térképet. Itt nem csak a fajták és az élőhelyek eh, védelmével foglalkozunk, eh, hanem eh, a vízgazdálkodás, a széndiokszid, geológiai tárolása, és sok minden ide tartozik, mert ezek komolyan befolyásolják a gazdaságot, hogyha ezek a rendszerek elkezdenek összeomlani biztos vagyok abban, önök is segítenek majd nekünk abban, hogy egy nagyon ambiciózus cselekvési tervet és nagyon határozott célokat eh, tudjunk megvalósítani, amelyek erősítik majd az EU pozícióját nemzetközi szinten is Októberben a COP10 konferencián az EU szeretne nagyon erőteljes állásponttal jelen lenni. Ez lesz a következő lépés. Köszönöm. Sí, un attimo, allora io... Rendben van, köszönetet szeretek mondani Baszináru kollégának, és köszönetet mondok a bizottság képviselőjének. Egyértelmű, hogy ezen az anyagon további viták szükségesek, meg kell nézni, hogy milyen módon kell majd eljárni, és milyen határidőkkel. Mi ezért gondoltuk azt, hogy megnyitjuk majd a vitát erről a témáról a következő szakbizottsági ülésen. Oken kollega nő szeretne ezt szólni, én úgy gondolom, hogy érdemesebb lenne, hogyha a következő szakbizottsági ülési napon beszélünk erről a témáról. Csak nagyon röviden. Annyit akarok csupán mondani, hogyha víziók, jövőképek megmentenék a világot, akkor már biztonságban volnánk. Ezért picit félek a bizottság üzenetétől, hiszen a két irányelv megvan a jogszabály. Ez jó jogszabály, csak nem alkalmazzák. Sem a tagállamok, sem a bizottság. És ezért félek, tartok ettől egy picit, és amikor Barózó arról beszélt, hogy megtekinti, hogy azt ismétli meg, ami Portugáliában történt, hát akkor igazán megijedtem. Tehát egész egyszerűen azt is meg kell változtatni, ahogyan bánunk ezekkel a kérdésekkel. A biodiverzitási irányelv kezelése is egy szomorú történet volt. Tehát minnyáján segítjük majd a bizottságot, hogy jó jogszabályt hozzon, de nem a jogszabályjal van a probléma, hanem a jogszabályt körülölelő gyakorlattal. Csak egy nagyon rövid észrevételem volna, elnök asszony. Egyrészt örülök azoknak az ígéreteknek és magyarázatoknak, amelyeket a bizottság adott, de itt okunk van a szkepticizmusra, a kétkedésre. Miért? Nem csak a meglévő szabályok alkalmazása okán, hanem azért is, mert két ügyben, egyrészt az északi áramlat petíciója ügyében, ahol itt a PETI szakbizottságban a bizottság, p és Dimas biztosok arról így azt ígérték nekünk a PETI bizottságnak, hogy informálnak a projekt környezetvédelmi hatástanulmányáról. 2010-et írunk. Majd, hogy nem februárt írunk, de senki nem kapott még információt a bizottságtól arról, hogy ez a beruházás volna a legjobb beruházás, és hogy ez védi a biodiverzitást. És a balti tengeri stratégia kapcsán pedig ugyanaz a bizonyság és a svéd elnökség azt mondja nekünk, hogy a balti tengeri stratégia átfogó, és Oroszországot nem vonjuk be, mert Oroszország ugye nem EU tag. Ezt értem. De hát az északi áramlat gázvezeték egy kereskedelmi ügy. Hogyha most ezt összehasonlítjuk a Fekete-tengeri stratégiával, vagy más stratégiákkal, ahol a bilaterális szerződéseket is figyelembe kell venni, mondja a szónok, de nem a mikrofonba, így a tolmácsok egyre kevésbé hallják, amit mond. Egy szóval felmerül a kérdés, hogy a biodiverzitás miért omlik össze. Hát azért, mert kötelező érvényű megoldásokra van szükség ahhoz, hogy megvédjük a biológiai sokszínűséget, máskülönben képmutatóan járunk el. Ígérgetünk, de megoldásokat és kötelező szabályokat kell elfogadni. Köszönöm. Köszönöm szépen, Bosszináru képviselő. Egyértelmű, meghívott fogalmaztuk meg a bizottság számára arra, hogy a jövő ülésen, amikor a szakbizottság tagjaival megvitatjuk ezt a kérdést, pontosabb információkat szolgáltasson arról, hogy milyen módon lehet alkalmazni az irányelvet, illetve hogy hol akad el az irányelv alkalmazása, és hol történik, hol sérül ellen az irányelv alkalmazása. Mert egyelőre nem rendelkezünk elég információval, nem tudjuk, hogy mi történt, miért nem kerülnek ezek alkalmazása, ugyanakkor figyelembe véve a petíciók nagy számát, itt egyértelmű, Értelmi, hogy ezzel a kérdéssel foglalkozni kell, és ezzel foglalkozik Bosszináró is. Két napi rendi, következő napi rendi pontra térünk át. A 17-es és 18-as napi rendi pontokról van szó ezeket egységesítettük, ezeket a petíciókat, mert ezek egy közös témával foglalkoznak. Általánosságban ezek környezetvédelmi kérdésekkel foglalkoznak kampányában. Nagyon sokan ezen belül konkrét kérdésekkel, konkrét problémákról, konkrét művekről szólnak kampánya területén belül, más petíciók egészségi károsodást jelentenek be, jelentenek fel, olyanok, amelyek nem megfelelő üzemeltetés miatt alakultak ki a hulladékkezelés során, a petíciókkal kapcsolatosan már elvégeztük, meg megtekintettük a bizottság munkáját, meghallgattuk a benyújtókat, a petíciót benyújtókat, meghallgattuk a végrehajtó bizottságot is, megállapodtunk abban, hogy megbeszéljük az olasz hatóságokkal, a kampányatartomány hatóságaival annak érdekében, hogy tájékoztassanak az aktuális helyzetről ebben a kérdésben. A végrehajtó bizottság ellenőrzési feladatokat lát el jelenleg a kampányatartományban megállapította, hogy környezetvédelmi szabályok megsértése történt, és ezért szabálysértési eljárást indított az országgal, illetve a tartományjal szemben. Ez jelenleg a bíróság előtt áll. A végrehajtó bizottság az utolsó ülésen megismételte a petíciós bizottság előtt, hogy az ellenőrzési és elemzési folyamat még mindig tart. Most felmérik azt, hogy milyen lehetőségek vannak az új kezdeményezésekkel kapcsolatosan, annak érdekében, hogy ezeket megfelelő európai forrásokhoz jussanak a hulladékkezeléshez. A sorrendbe megyünk. Ádám professzornak adná meg a szót, aki a bizottságot, eh, aki a kibezettságot képviseli, parancsoljon. Köszönöm, elnök asszony! Meg szeretem köszönni önnek személyesen és a bizottságnak is hogy megadta az olasz hatóságoknak a lehetőséget, hogy a jelenlegi helyzetet felvázolja. Emlékeztetném önöket arra, hogy december végén egy olyan törvény fogadott el az olasz kormány, amely gyakorlatilag megszünteti a fennálló helyzetet, és a napi szintű problémákat a regionális kormánynak a hatáskörébe utalja. Beszéltem a kampányatartomány kollégákkal, és más kollégákkal, amelyek annak a bizonyos ideiglenes eh, csapatnak a tagjai voltak, akik az átmeneti időszakban kezelték a hulladékkezelés eh, kérdését kampányában, és ennek alapján felmértem a helyzetet, és megnéztem, hogy milyen összefüggésben vannak azokkal az akályokkal, amelyek felmerülnek a petíciókban. Ha ön egyetért és megengedi nekem, megadnám a szót a kampánia tartomány képviseletében itt levő kollégáknak, Santa Croce doktornak adnám meg a szót. Köszönöm, elnök asszony ahogy a professzor úr megelőlegezte már, a legfontosabb dolog az, hogy a tartományi kormány most már átvette az összes kompetenciát egy elég hosszas eh, biztosi komisszári időszak után, amely megalapozta azt a jogi keretet, amelyik révén egy normális helyzet áll fenn most már. A bizottság 2007-ben és 2008-ban regionális törvényeket hozott meg, amelyek átírták a hulladékkezelés jogi keretét. Az első dolog, ami fontos, mert szabálysértési eljárás alá került, az az, hogy a komisszári időszak alatt egy új hulladékkezelési terv került alkalmazásra, amelyet a tartomány kiegészített, és végrehajthatóvá tett különböző rendeletekkel, és most ezt a folyamatot tökéletesítjük annak érdekében, hogy a régi a tartomány egy olyan jogi eszköz kapjon, amelyik szükséges a hulladékkezeléshez. Ugyanezt lehet elmondani a speciális hulladékok tekintetében. helyi hatóságok a tartományi környezetvédelmi ügynökségek adtak külön megbizatást, hogy dolgozzon ki egy tervet. Ezt a tervet kidolgozták, és megkapta a helyi hatóság egy első társadalmi vita után ki dolgoztunk egy végleges változatot, és most a tartomány előtt fekszik, amely hamarosan meg eh, szavazni fog ebben a kérdésben. Itt foglalkozzunk a városi hulladékokkal, a lakossági hulladékokkal, illetve a speciális hulladékokkal is. A kormány rendeletben foglalkozunk külön a regionális, a regiók helyzetével, és ezen belül lehetőség van arra, hogy megyei szintű hatóságokat vagy társaságokat hozzanak létre a hatóságok, amelyeknek feladata az, hogy megtervezzék megyei szinten a hulladékkezelést, és hogy ellenőrizzék és kezeljék a városi hulladékok teljes ciklusát. Ez azt jelenti, hogy ezeket a... Eh, hogy mivel hogy ki megalakultak már ezek a társaságok, most veszik át ebben az időszakban a feladatokat a korábbi 93-as törvény által kinevezett elvett eh, hatóságoktól a feladatot, és most koncentrálják és megszervezik a hulladékkezelési tevékenységet eh, megyei szinten. Ezek a megyei társaságok a komisszári eh, időszakból veszi vesznek át nagyon sok tevékenységet, ugyanis az átmenet időszak alatt nagyon sok olyan létesítmény létesült, amelyek megkönnyítik, illetve elvégzik a hulladék kezelését a különböző hulladék típusok szerint. Tehát a, a újrafelhasznosítást, újra ö, felhasználás, illetve a teljes megsemmisítést végzik. Ami az újrahasznosítást illeti, a üzemegységek mellett a az átmeneti időszakban az érdekelt felek bevonásával, a stakeholdersek bevonásával, és ezek a fogyasztók is, és a gyártók is, megnövelte az újrahasznosítható hulladékok eh, begyűjtésének módját, illetve a csomagoló ipart és eh, csomagoló anyagokat gyártó ipart is bevonta ebbe a folyamatba. Közösségi anyagi források eh, felhasználásával az önkormányzatoknak támogatást nyújt annak érdekében, hogy létrehozzák a saját differenciált hulladék begyűjtési rendszerük kidolgozásához. Tehát meg megalakult ez a rendszer minden egyes önkormányzatban, figyelembe véve a gazdasági pénzügyi kérdéseket, el szeretném mondani, hogy ez a tevékenység nem volt egyszerű létrehozni, sem a központi kormány részéről, sem a regionális oldalról, és nem csak arról van szó, hogy továbbítanak pénzügyi eszközöket a helyi szerveknek, a helyi hatóságoknak, hanem a közösségi finanszírozás egy igen összetett keretben épül be, amely figyelembe veszi az összes nemzeti ezen a területen létrejövő finanszírozási támogatás egy összetett program keretében történik, tehát a finanszírozás nemzeti támogatási formában. Közös úgynevezett szolgáltatási célkitűzéseket azonosítottunk, és ebben a rendszerben meg megvalósítottuk azokat az erőfeszítéseket és azokat az eredményeket, amelyeket el lehet érni a közösségi finanszírozással. Vannak bizonyos célkitűzések, amelyeket kitűztünk ebben a rendszerben, és ezen belül ösztönzők is vannak. Ezeket az ösztönzők azok a helyi hatóságok fogják megkapni, akik a legeredményesebben fogják elvégezni a szelektált válogatást, hulladék begyűjtést. Tehát az eredmények függvényében. Beszéltünk a normatívákról, beszéltünk a pénzügyi helyzetről. Nem szabad figyelmen kívül hagyni az monitoring gott sem, az ellenőrzést, ugyanis egy innovatív eszközt hoztunk létre, teljesen eh, számítógépes eh, rendszert, amelyik ellenőrzi a lakossági hulladékkezelést. Ezt a rendszert folyamatosan tökéletesítjük. A rendkívüli komisszár biztos ezzel foglalkozott, már korábban létrehozott egy eh, nagy adatbankot, amelyik havi rendszerességgel összegyűjti az adatokat, a a hulladék begyűjtéstől egészen a hulladékkezelésig, és megsemmisítésig, az újrahasznosítást is, és meg lehet nézni ezen keresztül, hogy megközelítjük, sőt, túl is léptük a nemzeti átlagot a 20 újrahasznosítást illetően. Természetesen egyes helyi önkormányzatok kiváló, kiugró eredményeket értek el, mert jobban megszerveztek a munkát. Ők természetesen az imént elmondottak alapján nagyobb ösztönzést kaptak. Visszatérek és elmondom azt, hogy a komisszár eh, tevékenysége alatt olyan üzemek épültek, amelyek kiszolgálják majd a megyei társaságokat. Tehát egy olyan technológiai tőkével rendelkeznek ezek a megyei társaságok, amelyek lehetővé teszik az azonnali működést. a, melyik átvettek a feladatokat a korábbi konzorciumoktól, amelyik a hulladék begyűjtésért voltak felelősek. A, a mutatók között, amelyek lehetővé teszik a prémiumok kiosztását, a szerves hulladékbegyűjtés újrahasznosítása is szerepel, az előző regionális operatív tervvel a közösségi finanszírozások kérdésében különböző komposzt állomást eh, hoztunk létre, amelyek most teljes eh, kapacitással működnek, és ezek kiváló eredményeket értek el. Aztán visszatérek ott, ahol tartottam ami az ellenőrzés kérdését illeti. El kell mondani, hogy Kampánia tartomány, régió, azt a régiót kiválasztották, mint eh, kísérleti tartomány, amely részt vesz egy hulladékok nyomon követését lehetővé tévő rendszer teszteléséhez ipari hulladékokról van szó, speciális hulladékok nyomon követéséről van szó tehát. Jelenleg kampányában ezt kísérleti jelleggel kiterjesztettük a városi hulladékokra is. Ez azt jelenti, hogy valós időben ellenőrizni lehet, hogy hova kerültek a különböző hulladék tételek mm, az országban és a tartományban. Azt hiszem, hogy az elhangzottak elég világosan rámutatnak arra, hogy a tartomány foglalkozik ezzel a kérdéssel, lassan kilépünk a, a, a sürgősségi helyzetből, amelyben voltunk korábban. Elmondom még az, hogy a e, regionális törvényben szerepel az, hogy létre kell hozni egy külön igazgatóságot, amely a hulladékok kezelésével foglalkozik. Az idén indult el ez az igazgatóság, és jó magam, vagyok ennek az igazgatosságnak a vezetője, nagy megtiszteltetés számomra. Abban a reményben dolgozom, hogy a tevékenység kiváló eredményeket fog hozni. Köszönöm szépen, mindannyian ezt szeretnénk, és most átadom a szót. Roberto Adam. No, Roberto, professor Adam, di nuovo? Sì. Uh... Ádám úr, még egyszer, igen, elnök asszony, most el tudnám adni a szót. Mert az ügyved úr kellett volna jönni, de nem. Most a, szakértő szeretne szólni azért, hogy teljesét a, képet. Tehát figyeli ügyvéd úr parancsoljon. Jó napot kívánok, köszönöm szépen. tartomány képviselője felvázolta az eredményeket, az elért eredményeket, amelyeknek révén sikerült 15 év után kilépni a kritikus szakaszból. Ez egy eredmény, amit ténylegesen elértünk, és ennek örvendünk. 2008 májusában hozott rendelettel azok a célok, célkitűzések, amelyeket meghatároztunk. Az első az az volt, hogy 2009. december 31-én kiléphessünk ebből a kritikus állapotból, kritikus helyzetből, és hogy megfelelő infrastruktúrával lássuk el a területet annak érdekében, hogy ezt a helyzetet hosszú távon is tudjuk kezelni a hulladék kezelés kérdésében. Ezeket a célkitűzéseket elértük különböző kezdeményezéseknek köszönhetően. A legfontosabb, és az első, az, hogy számos hulladékkezelő telepet hoztunk létre, a közösségi törvények, a nemzeti törvények figyelembevételével, olyan hulladék lerakókról van szó, amelyek jelenleg lehetővé teszik azt, hogy a hulladékkezelést illetően kampányatartomány önálló legyen és független az elkövetkezendő három évre. Kampányatartomány tartomány jelenleg, ami a infrastruktúrát, infrastruktúrát életi, példamutató az országban, a leg, hát a legjobb infrastruktúrával rendelkezik. Olyan üzemekkel rendelkezik, amelyek a hulladékok kezelését teszik lehetővé a legmodernebb technológiákkal, ezeket folyamatosan javítjuk, és ezeknek a célja az, hogy ellenőrizzük a ö, hulladékokat annak érdekében, hogy jobban védjük a közösség egészséget és a környezetet. A rendelet nek a célja az volt, hogy hogyan és milyen módon és hol létesítjük ezeket a hulladékkezelőket. Figyelembe vettünk egy sor érdeket, nagyon sok különböző érdeket vettünk figyelemben, annak érdekében, hogy az egész hulladékkezelési ciklust korrekt módon tudjuk ellátni. A infrastruktúra létrehozása során természetesen technológiai fejlesztés is történt, az acsenrai eh, üzem például a, a, a hulladék égetőmű egy olyan mű, amelyik napi 2000 tonnát képes elégetni, miközben elektromos energiát termel. Csak hogy lássák, hogy mennyire fontos ez az üzem, gondoljanak arra, hogy jelenleg a hulladéktermelés 5500 tonna alatt van, tehát ez az ácserrai hulladékégető mű az egyik legnagyobb, talán legalábbis a legnagyobbak között van egész Európában, és a kampanai hulladék termelésnek a 40%-át képes kezelni. Büszkék vagyunk erre a, színig, a hulladékégetőre, mert egy ilyen üzem, amelyik ekkora mennyiségben égeti el a hulladékokat, kiváló eredményeket hozott ez a hulladék égető nem csak, hogy tiszteletben tartja a kibocsátásokról szóló közösségi szabályokat, hanem egy környezetvédelmi átfogó programnak a része, és ez a keret sokkal szigorúbb, mint azok a határ értékeket, mint azok a határértékek, amelyek nemzeti és európai szinten megkövetelnek a különböző szabályozások. Dokumentumokkal alá tudjuk támasztani ezeket az adatokat. Nagyon sok vita van és ennek a különböző hangoknak, aggódó hangoknak ellent mondanak az adatok, amelyeket eh, nyertünk. A kormány folyamatosan figyel ránk, a civil szervezetek is folyamatosan figyelnek minket, és mi mindent megteszünk annak érdekében, hogy betartsuk az összes szabályt. És szeretnénk további olyan hulladék égetőket létrehozni, amelyek egyrészt a hulladéktól megszabadítanak minket, másrészt energiát termelnek, ugyanis látjuk, hogy az eredmények kiválóak. Már máshol zajlanak a próbaüzemi fázisok és eh, ellenőrzések. Azt mondhatjuk tehát, hogy ezzel elértük az eredményeket, hogyha úgy nézzük, hogy a szabályok egy százszázalékos kibocsátást, eh, maximális eh, kibocsátást írnak elő, mi annak a százszázaléknak a 20%-át, 20-25%-át érünk el. Tehát a kibocsátásaink rendkívül alacsonyak a normatívákhoz képest is. Nagyon büszkék vagyunk erre, és eh, továbbiakban is biztosítatom önöket, hogy be fogjuk tartani a szabályokat és a törvényeket. A másik nagyon fontos kérdés a külön válogatott hulladékok rendszerének a megszervezése nagyon fontos. Megdupláztuk a válogatott hulladékkezelést az másfél évi állapothoz képest. Ez csökkentette a hulladék lerakóba kerülő ö, any, hulladék mennyiséget is, mert a ö, szelekció után az újrahasznosítás mértéke növekedett. Ezen belül a pozitív helyzethez képest, amely kemény munka árán sikerült értünk el a különböző hatóságok együttműködésével, a polgárvédelem, pol, polgári védelem és a nemzeti hatóságok tökéletes együttműködésben tudtunk dolgozni, megszereztük, mindenhol megosztottuk egymással az ismereteinket, és a központi hatóságok is nagyon nagy segítséget nyújtottak. És mivel, hogy azt az időpontot szeretünk volna elérni, amikor is a kritikus helyzetet megszüntetjük, kidolgoztunk egy tervet arra, hogy mit csináljunk azután. Jelenleg tehát egy együttes ellenőrzés történik, annak érdekében, hogy a különböző ismereteket, technikákat át tudjuk adni a regionális hatóságoknak annak érdekében, hogy hosszú távon is kezelni tudja ezeket a kérdéseket, önállóan figyelembe véve a terület igényeit egy igen kényes, ebben az igen kényes kérdésben. előírtunk egy olyan időszakot, amikor is a központi hatóság továbbra is eh, egyfajta tanácsadói szerepet lát el a régióknak. A régiók ugyanis átvették ezt a feladatot, kevesebb tapasztalattal rendelkeznek, és ezért ebben az időszakban együttesen dolgoznak. A 172-es per 2008-as törvényel a kormány úgy döntött, hogy a büntetéseket a szabálysértők számára megszigorítja. Azok tehát, akik megszegik az erre vonatkozó szabályokat, az előírásokat, nagyon szigorú büntetésekre számíthatnak és erre nagyon pozitív volt a válasz a társadalom részéről. Ez a pozitív válasz abban nyilvánul meg, hogy az emberek tudatosabbak lettek. Egyik oldalról javult a szelektív hulladékgyűjtés mértéke, és be tudtuk vonni ebbe a folyamatba a lakosság nagy részét. Másfelől tehát van ez az úgynevezett büntetési rendszer, amelyik lehetővé tette, hogy felszámoljuk azokat az illegális gyakorlatokat, amelyeket korábban tapasztaltunk a tartományban. Összetett munkáról van szó tehát, de meghozta az eredményeket, képzési folyamatok zajlanak jelenleg. 2010-ben szeretnénk lefolytatni nagyon sok képzési programot annak érdekében, hogy biztosítani tudjuk a kiváló működést a jövőben is. Természetesen eh, dokumentumokkal is alá tudjuk támasztani az eredményeinket, annak érdekében, hogy önök is lássák, hogy milyen eredményeket értünk el eddig, és milyen lehetőségek rejlenek még ebben a rendszerben. Annak érdekében, hogy elkerüljük azt, hogy esetleg a jövőben visszatérjük erre a kritikus időszakra. Ádám professzor, nem tudom, szeretem még valamit hozzászólni, nem? Rendben van. Akkor a bizottság képviselőnek adom meg a szót, Pivacseli asszony. Köszönöm, elnök asszony. A nome della Commissione Europea a bizottság, az Európai Bizottság nevében szeretnék hozzászólni a, a napirendi pontban szereplő petíciókhoz. Ezeket a petíciókat már megtárgyaltuk, és jó magam is szóltam a bizottság nevében december 1-én. Tehát nem fogom az önök idejével visszaélni, és nem fogom megismételni az akkor elhangzottakat. Mielőtt bemutatnám azt a két pontot, amelyik a e, bírósági, az Európai Bíróság előtt lévő pernek a tárgyai, tekintettel az információkhoz, a film információkra, amelyek a korábbi ülésen elhangzottak. Köszönetet mondanék az olasz hatóságoknak a szolgáltatott információkért, amióta zajlik ez a, az egyeztetés, ez a vita az olasz kormány és az Európai Bizottság között. Nagyon sokszor kértük, hogy eh, juttassanak el hozzánk információkat, és mint hallottuk, az információ áramlás zajlik, és eh, ennek örülünk. A szabálysértési eljárás 2007. júniusában indult el a hulladékkezelési keret irányelv megsértése ért. 2008. májusában került a bíróság elé, Luxemburgban a meghallgatás december 30-án történt, azaz két nappal a szakbizottsági ülés után, amikor is ebben a kérdésben beszéltük. A bíróság kijelentette, hogy a határozatot meghozza anélkül, hogy az általános ügyvédnek a konklúzióit megvárja. Természetesen nem az én tisztem meghatározni az, hogy mikor születik majd a bírósági határozat, de nagyjából úgy gondoljuk, hogy még a nyár előtt megszületik ez a határozat, sőt lehet, hogy az elkövetkezendő hónapokban. A bizottság véleménye szerint csak a ellenőrzéssel, a megfelelő határidők kitűzésével, csak a megfelelő infrastruktúra kiépítésével lehet a hulladék kezelést elvégezni. Egy megfelelő stratégia és közös célkitűzések kijelölésével lehet csak elérni, és csak így lehet az európai normatíváknak eleget tenni. Ezekre fog koncentrálni az Európai Bíróság, a, az Európai Bizottság elnézést az Európai Bíróság határozata után. Tehát, mivel hogy korábban a bíróság kijelentette, hogy sérült az európai jog kampányában. Ami a közösségi együttesek finanszírozásokat illeti, a hulladékkezelést illetően, miután ez 2007 elején válsághelyzet alakult ki kampányával a kezelés terén, és csak a kezelés terén, 2007. júniusától leállítottuk az hulladékkezelésre vonatkozó kifizetéseket. Két programozási időszakot érinti, a 2008 2006-os és 2007-es, 2013-as időszakokat érinti tehát. mivel hogy hiányos volt az hulladékkezelési infrastruktúra a tartományban, a régióban, hiányos volt a hulladékkezelés, és az infrastruktúra hiánya nem garantálta a közösségi pénzek megfelelő használatát, és ezért a bizottság megállította, lefagyasztotta a, a kifizetéseket. Elsőfokú bíróságon két fellebezés történt Olaszország részéről a 2006-os időszakra vonatkozóan. Ez még mindig a bírósági szakaszban van. Természetesen a bizottság tanulmányozza a kérdést, és hajlandó arra, hogy fel, tehát újra a kifizetéseket, amennyiben megváltozik a helyzet kampányában. Alapvető feltétel, hogy újrainduljanak a kifizetések, az, hogy egy szilárd program keretében dolgozzon a tartomány a hulladékkezelés kérdésében, hogy egy megfelelő hulladékkezelési infrastruktúra alakuljon ki egyrészt, ugyanakkor másfelől megfelelő dokumentált beszámolói rendszer is legyen. Ugyanakkor a komisszári eh, időszak után fel kell, hogy lépjen a normális hulladékkezelési szakasz. Az előbb hallott hozzászólások szerint ez az egész rendszer egyre inkább a normális a üzemmódba kerül. A bizottság nem tud beleszólni a tagállamok által meghozott döntésekhez a hulladék kezelő művek létrehozásáról nem tudunk hozzászólni ahhoz, hogy hova telepítik ezeket a műveket, amennyiben tiszteletben tartják az ezekre vonatkozó környezetvédelmi és egészségügyi előírásokat. Köszönöm szépen, Szabó asszony. Megnyitom a vitát. Merkez képviselőkért szót. Uh, thank you, Mr. Chair. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm a bizottságnak is, és az olasz hatóságoknak, hogy eljöttek, és elmondták nekünk, hogy hogy értékelik a helyzetet. Azért maradt néhány kérdésem. Az aggájaimat nem teljesen oltották ki. Azt hallom például, hogy kampánia teljesen ellátott minden új intézmény, új berendezések ott vannak. De a kérdésem az, hogy a régi berendezések is összhangban vannak el közösségi jó, joggal. Hiszen lehet, hogy vannak új, nagyon modern, korszerű berendezések, amelyek rendben vannak, de hogyha mellette működik egy sor régi, akkor a helyzet nem kielégítő. Sok nagyon jó kezdeményezés született. Valóban látom, hogy van akarat arra, hogy megoldást találjanak a nagyon súlyos helyzetre. De sok kezdeményezés kapcsán felmerül automatikusan a kérdés, hogy van-e megfelelő koordináció a kezdeményezések között? Egy kézben van-e az összes kezdeményezés? És ki végzi a koordinációt? A petíciók benyújtói elmondták, hogy vannak ugyan hatóságok, de közöttük az együttműködés nincs igazán koordinálva. És nem hallottam az egészségügyi helyzetről. Sokat beszéltek az infrastruktúrákról, hogy létesültek új berendezések, égetőművek, hogyan történik a hulladék ártalmatlanítás, de nem hallottam az egészségügyi helyzetről voltak-e orvosi vizsgálatok? Vannak teszt eredmények, aminek az alapján azt mondhatjuk, hogy nagyon súlyos a helyzet. Azóta végeztek újabb vizsgálatokat, amelyek bizonyították volna, hogy tényleg javult a helyzet? Köszönöm. L'onorevole Oken. Oken képviselő. Yes, uh, thank you. Köszönöm. Hát kicsit meg vagyok lepve. Úgy tűnik, mintha a régióban minden hulladékot elégetnének. Ez nem egy túl elegáns megoldás. Lehet, hogy ez összhangban van a hulladék keretirányelvvel, mert ez elég gyenge jogszabály, hát ez önmagában még nem sérti az irányelvet, de hát azért ez nem a legkorszerűbb legelegánsabb megoldás. Ez az utolsó megoldás, az égetés, a hulladék elégetése. És itt azt halljuk, hogy itt ez az első helyen szereplő megoldás. A bizottságtól azt kérdezném tehát, hogy nem úgy kellene ezt értékelni, vagy úgy értékelik, mintha itt megújuló energiáról lenne szó. Az ön következtetéseiben és megjegyzéseiben is az volt, hogy megújulókra adott pénzt nem lehet felhasználni egy ilyen égető műre, hiszen ez egy elég primitív módja a villamosenergia termelésnek, és elég primitív módja a hulladékkezeléknek is. De miközben hallgattam, azt, hogy hogyan folyik itt a hulladékkezelés. Azt hallottam, hogy 22 százalékos az átlag, ami nagyon alacsony szám. Biztosak abban, hogy nincs e között veszélyes hulladék? Ugyanis ha van veszélyes hulladék, akkor ez mindenféle jogszabályt sért, különösen miután a városhoz ilyen közel vannak a hulladékégetők. A kérdésem az olasz hatóságok felé az, hogy az égetést, a szemét égetést úgy tekintik, hogy ez a hulladék ártalmatlanítás korszerű módja? És biztosak abban, hogy nincs az elégetett hulladék között veszélyes hulladék? Hogyan ellenőrzik azt, hogy mi jön ki a kéményekből? Dániában nekünk nagyon sok problémunk van dioxinnal, egyebekkel pedig nagyon fejlettek eh, a hulladék égetőink, eh, és mégis nagyon sok a probléma, egészségügyi probléma. Nagyon meglepődtem, tehát szerintem eh, továbbra is foglalkozni kell ezzel a kérdéssel. Nem egy szegény régióról van szó, és nem az a benyomásom, hogy itt megoldódnak a problémák. Csak próbálnak valamit rögzíteni egy állapotot, de ez nem megoldás. C'è una richiesta da parte dei firmatari presenti. A jelenlévő petíció benyújtók szeretnének hozzászólni. Nagyon röviden adom meg a szót, mivel hogy rövid az időnk, csak egyetlen egy kap szót két percre. Tehát, hogyha önök megengedik, akkor meghallgatjuk a petíciót benyújtót. Parancsoljon! Köszönetet mondok a bizottságnak. A petíció benyújtók nevében minden petíciót képviselünk most, hogy Giuliano, a Cserra és más városoknak a lakosait képviseljük. De az elhangzottakhoz még néhány pontosítást szeretnénk hozzáfűzni. A bizottság véleményéhez is hozzá szeretnénk szólni. A szavaiból kitűnik az, hogy elismerik a petíciót benyújtóknak a munkáját, ugyanis azt látjuk most, hogy és ez nagyon szomorú, hogy itt mondhatom, mert pont az ellenkezőt szerettem volna mondani. Ugyanis olyan szavakat hallottunk, amelyek egyszerűen nem oldják meg a jelenlegi válsághelyzetet. Igaz, hogy elismert említették, hogy a 12 per 2006-os hulladék kezeléséről szóló irányelvet nem tartják be kampánya, és ezért elindult egy szabálysértési eljárás, más ilyen jellegű szabályokat sem e, tartották be, a 2008-98-as szabály szerint bizonyos hierarchia van a hulladékkezelés szerint. Azt hallottuk viszont, hogy az olaszok kampányatartományban az összes hulladékot égetni akarják. Ezért ezt előtérbe helyezik, már pedig az európai szabályok szerint az újrahasznosítást, a szelektív hulladékgyűjtést és a másfajta hulladékkezelési megoldások azok, amelyeket előtérbe kell helyezni. Tehát ez azt jelenti, hogy Olaszországban nincs egy konkrét hulladékkezelési politika, hanem a politika az, hogy egyszerűen elégetünk mindent. Az új négyes irányelv az, amelyik előírja az, hogy ki kell dolgozni egy hulladékkezelési tervet. Ami az acsirai hulladékégető műt illeti, régóta túl kellene, hogy legyen a tesztelési fázison, 370 millió euró ennek az üzemnek a, a